Pedig akkor a Catch the Eye következik, Sver kollega egy percben. Herr Kollege Sver. Sver kollega. Az előbb még itt volt.